bizottság együttműködésben folytassa a munkáját. Köszönöm. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig lezárom ezt a vitát, holnap 12.30-kor lesz a szavazás. Áttérünk az utolsó napi rendi pontunkra. François Alfonsi jelentése az EU makroregionális stratégiájának fejlődése, a jelenlegi gyakorlat és a jövőbeli kilátások, különösen a földközi tenger térségében. Négy percben az előadó kapja meg a szót, Alfonzi úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a makroregionális stratégiák ról szóló jelentés, a jelenlegi gyakorlat jövői kilátások két probléma köré összpontosít, a kohéziós politika és a területi együttműködés, a másik pedig a balti térségében nyitott, megnyitott új térség, ez a hegyvidékekre, a folyó medrekre és egyéb térségekre vonatkozik. Figyelembe véve az adósság válságot, valamint az arab tavaszt, a szomszédsági politikát át kell gondolnunk. A makroregionális együttműködés, regionális együttműködés is. Elle apporte une vue d'ensemble et renforce. Ez átfogó képet ad és erősíti a stratégiát a tagállamok között az Európai Beruházási Bank segítségével, a szomszédságpolitika alapján. A jelentés azt javasolja, hogy a makroregionális stratégia terén lépjünk előre, és a bizottság egyeztetést hajtson végre a jövőben. A földközi tenger térsége létfontosságú Európa számára, és pragmatikus összhangolt lépéseket kell kezdeményezni. A Jón tengerről van szó, és az Adriai tengerről. A projekt összehangolt, és már megfelelő stádiumba érkezett. A földközi tenger keleti és nyugati medencéjét kívánja összekötni az egész földközi tengeri térség érdekében. Nagy nehézségek vannak egyes területeken, és a területi együttműködés fenntartható megoldásokat hoz. A makroregionális stratégia a már meglévő költségvetésen alapszik, újabb költségvetés nem szükséges. A makro regionális stratégia nagyon jó projekteket eredményezhet a helyi érdekelt felek bevonásával. A cél a többszintű kormányzás. A jelentés a bizottsághoz fordít azért, hogy tapasztalatát adja át, és a ciprusi elnökséghez is. Amikor a jelentést megfogalmaztam, sok felelőssel találkoztam, az együttműködési akarat igen jelentős a mediterrán térségben. Jó alkalomról van szó, ezt meg kell ragadni, pozitív jelzéseket kell adni a jövő érdekében, azért, hogy a földközi tenger térsége érdekében tegyünk valamit, hiszen az egész térséget sújtja a válság. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, nagyon sok módosítással éltek, nagy érdeklődést mutattak a jelentés iránt. Köszönöm a külügyi bizottságnak is a munkát, a különböző szakbizottságok hozzájárása jelentősen javította a jelentés minőségét. Köszönöm. Öt hozzászólunk hozzászólási kérelmünk van. Kezdjük egy új hozzászólóval. Benarap attól az, hogy még nem szólalt ma hozzá. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, néhány szót szeretnék hozzászólni ebben az egy percben ahhoz, amit Alfonzi kollégám mondott. A Kultúra Oktatás Ifjúság Bizottság előadója vagyok, és ez a stratégia érdekes távlatokat nyújt a decentralizált együttműködés érdekében, figyelembe véve a régió problémáit, és egyébként az elmúlt év eseményei is aktív szomszédság politikát tesznek szükségessé. Három pontot emelnék ki. Egy, együttműködés az ifjúság körében, az európai ifjúsági programokat kiemelve szinergiát hozva létre a földközi tengeri ifjúsági irodával. Másodszorban az euró-mediterrán egyetemeket hálózatba kellene fogni, és meg kellene szüntetni az oktatók, kutatók és a diákok mozgása előtti akadályokat. A vízum szerzést meg kell könnyíteni. Továbbá kutatást kell bátorítani Erasmus Mundus Tempus programok keretében, való, és automatikusan kellene vízumot adni azoknak az embereknek, akik ebbe az együttműködésbe bekapcsolódnak. Köszönöm Alfonzi úrnak és a többieknek, akik hozzájárultak a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Cikau asszony kapszót. Chair, <clears throat> subliniez importanța strategiilor macroregionale și fapt... Szeretnék utalni arra, hogy nagyon fontosak a makroregionális stratégiák. Itt olyan kormányzásra van szükség, ami több szintre kiterjed. Úgy, a helyi önkormányzati szintre, mint a, régi, mint a regionális szintre, de természetesen az egyetemekre, kutatóhelyekre is. Úgy a stratégiának, a makroregionális stratégiának a kialakításánál, mint annak végrehajtásánál. Annak érdekében, hogy a stratégiákat jól tudjuk végrehajtani, szükség van arra, hogy az országoknak a nemzeti programjai bizonyos prioritásokat tűzzenek ki felszólítom a bizottságot és a tanácsot arra, hogy a Duna térségével kapcsolatos lépéseket megfelelően támogassák, folytassanak leértékelést és folyamatosan figyeljék a stratégia végrehajtását. A Duna térségével kapcsolatos makroregionális stratégia 1,5 eurót kellene, hogy kapjon a parlament javaslatának megfelelően az előkészítő tanulmányoknak a lefolytatására. Köszönöm. Madame Köszönöm szépen, most Kratza Cagaropulu asszony kap szót. Köszönöm. Elnök úr, mindnek előtt szeretném Alfonzi úrnak megköszönni ezt a kiváló jelentést, és szeretném megköszönni az előkészületi munkák alatt tanúsított fáradozásait nemzeti, helyi szervekkel. Az egész mediterrán térségben jelen volt és tárgyal. Arról van szó, hogy koordinált makroregionális stratégiánk legyen ebben a térségben. Így eh, hozzáadott értékhez jut a helyi politika. Hogyha belegondolunk az Adria és, az, és a Jón tenger területére, itt már láthatjuk, hogy a bizottság nagyon pozitívan reagált erre a konkrét stratégiára amely fejlődési potenciált nyit a térség számára. Fontos látnunk, hogy ez a stratégia pozitív kezdeményezésre vezethető vissza, és példa lehet hasonló stratégiák számára a mediterrán térségben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszóló a negyedik Baszeszko asszony. Vă mulțumesc, domnule președinte, strategii... Köszönöm szépen, elnök úr. A makroregionális stratégiák nagyon jó eszközt jelentenek a területi kohéziónak, területi együttműködésnek az erősítésére, hiszen új perspektívákat nyitnak és javítják a regionális programok és az Európai 2020-as célkitűzések közötti koherenciát. Ebben az összefüggésben szeretnék utalni arra különösen fontos szerepre, amit a Balti-tengeri stratégia tölt be. Ez jelentheti a vonatkozhatási alapját a makroregionális stratégiának, és felmutatja azt a potenciált, amit egyébként Dél-Európában is láthatunk. Ezt a potenciált ki kell használnunk azáltal, hogy konszolidáljuk itt a térségben az együttműködést. A makroregionális struktúráknak stratégiáknak a kifejlesztése a, a földközi tengeri térségben mindenképpen előrelépés lenne, hiszen hasonlóak a történelmi gyökereink, a kultúránk, és ez növekedési potenciált jelent. Optimális feltételek vannak a hajózásban és a megújuló energiaforrások haték, ha, hasznosításában is. Mr. Commissioner. Köszönöm, és most Kallasz biztost kérem. Olyan érdekeseket mondott a keleti partnerségről, most szeretnénk hallani öntől, hogy mit gondol a déli együttműködésről. Természetesen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság köszönetet mond Alfonzi úrnak a jelentésért, ami az EU makroregionális stratégiájával foglalkozik, és a földközi tengeri stratégiával. A bizottság politikai érdeklődést mutat továbbra is a földközi tengeri térség stratégiája iránt, figyelembe véve a különböző politikai és gyakorlati nehézségeket. A három stratégia, amit Alfonzi úr javasol, a nyugati, keleti és a központi stratégia, beleértve az Adriai és a Jóntenger, ezek a gondolatok további gondolatokat szülnek, és ki kell emelni itt például a Jóntenger térségében, az Adjai tenger térségében a tengerrel kapcsolatos témák tovább gondolását. Ami pedig a balti térséget, a Duna térséget és az Atlanti óceán térségét illeti, ezekre szeretnék hivatkozni a már meglévő programokra. A régiók a már meglévő együttműködési formában, vagy makroregionális formában szükséges, hogy együttműködjenek attól függően, hogy mire van igényük. A bizottság 2011. júniusában az Európai Tanácsülésen kiemelte, hogy a makroregionális stratégiák a jövőben is fontosak. A tanács, még nem tudom, hogy milyen álláspontra helyezkedik majd a jövőbeli makroregionális stratégiák irán, de mindenképpen üdvözlünk minden olyan lépést, ami a további földközi tengeri együttműködést célozza. A pénzt illetően az érdekelt felek ezt tudják, hogy a tanács mandátumot fogadott el a régióval kapcsolatosan,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 július 3-án kedd